is sikerágazat maradjon. Marie Curie azt mondta, hogy nem szabad attól félnünk, amit nem értünk. Ez a gondolat most különösen érvényes idén. Köszönöm szépen. Az egyperces felszólalásoknak ezzel vége, és a következő napi rendi pontra térünk át. Arsenis féle jelentés, érdeink felkészítés, az alatt változása. Négy percben megadom az előadónak a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. Az erdők nagyon fontosak mindannyiunk számára. Minden egyes ember számára, minden egyes jelenlevő számára, minden egyes európai állampolgár számára Európa minden egyes sarkában. Az erdők identitásunk részét képezik, foglalkoztatást biztosítanak, és nyersanyagforrást is jelentenek. Ugyanakkor az erdők azonban nagyon különbözőek is, hiszen Európa különböző régióiban különböző erdőket látunk. Hogyha valaki például Észak-Európából érkezett, akkor nem ismeri a földközi tengeri térségbeli erdőket, hogyha ellátogat oda, akkor újfajta erdőket lát. Hogyha megfordítjuk a helyzetet, akkor szintén ezt mondhatjuk el. Tehát, ha például déliek, mi déliek Észak-Európába látogatunk, azt látjuk, hogy ott is teljesen másfajta erdők vannak, amelyek ugyanolyan produktívak. Nagyon különböző fajta erdők ezek, és minden fajta erdő nagyon fontos számunkra itt Európában. A különbözőségek ellenére azonban az erdők nagyon fontos szerepet játszanak mindannyiunk számára. Éppen azért, mert ilyen fontosak, védenünk kell az erdőket szemben az erdőtüzekkel, védenünk kell a biodiverzitást, a fajok sokszínűségét, mindezek olyan dimenziók, amelyek érintik az európai erdőségeket. A régiók is, mint ahogyan említettem, nagyon különbözőek. Nagyon fontos, hogy Európa minden tagállama részt vegyen az erdők védelmében. Jelenleg eszmét, eszmecserét folytatunk, és holnap után elfogadjuk az Európai Parlamentben az erdők védelméről szóló jelentést. Ez egy olyan jelentés, amelynek a kidolgozásában az első pillanattól kezdve minden tagállam képviselői részt vettek, és mindenek előtt minden frakció részéről is részt vettek ebben. Összességében 50 kompromisszumos módosító indítvány érkezett. Ezek az összes régió és az összes Európai Unió béli párt módosítóit foglalták össze. Ezért derülátó vagyok annak kapcsán, hogy az Európai Parlament pozíciója, álláspontja valóban tükröződik a jelentésben, és remélhetőleg hasonlóképpen járhatunk majd el az éghajlatváltozás elleni küzdeleme kapcsolatos jelentés kapcsán is. Azt szeretnénk, hogy az erdők védelmét szolgáló fehérkönyv révén az Európai Bizottság egy olyan rendeletet hoz, amely helyettesíti a régi erdőtüzekkel kapcsolatos rendeletet, ugyanakkor azonban jogszabály születik például az erdők ellenőrzéséről, a monitoringról, valamint a közös agrárpolitika második pilléréből történő támogatás tekintetében is, ami az erdők védelmét illeti a közös gazdaság, közös agrárpolitikának csak egy százaléka irányul az erdők védelmére, megfelelő kritériumokat kell meghatározni a biomassa tekintetében és az energiatermelés területén. Emellett megfelelő megoldást kell találnunk az erdőgazdálkodás tekintetében, ami az éghajlatváltozást illeti. Spontán felszólalások következnek. Pazeszkis úr az első. Asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Meggyőződésem, hogy ennek a jelentésnek óriási a jelentősége az erdővédelem szempontjából. Az erdők védelme és az ezzel kapcsolatos információ az európai intézmények, hatóságok és tagállamok együttműködését feltételezi. Fel szeretném hívni a figyelmüket a 23-as cikkére a jelentésnek, ahol az illegális fakitermelésről van szó. Emlékeztetnék arra is, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás a biodiverzitás alapfelt, megőrzésének alapfeltétele Európában. Ahogy ez, hogy a folyamat eredményhez vezessen, ahhoz meg kell növelni a pénzügyi forrásait a programnak, és a jogi korlátait is le kell szüntetni. A klímaváltozás szempontjából az erdők védelme különösen fontos, ez csak több oldalú együttműködésben valósítható meg a tagállamok között. Twinning programokra van szükség. Ferrer asszony következik. Obrigado, Sr. Presidente. Num tema necessariamente vago. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két észrevételt szeretnék ebben a témában elmondani. Felhívom a figyelmüket elsősorban azokra a veszélyekre, amelyek a, az erdőket, a fákat veszélyeztetik, illetve a ritka fajták különösen veszélyeztetettek, mert az erdőtűz elpusztítja őket. És nagyon fontos lenne, hogy körültekintő hatásvizsgálatot végezzenek és a különböző veszélyekkel szembeni erdővédelem egyes kérdéseit részletesen meg kell vizsgálni. Fel kell mérni az erdők mostani állapotát, és javítani kell. Újra kell telepíteni az erdőket, az őshonos fajtákat, és a biodiverzitást is tekintetbe véve megfelelő fajtákat kell ültetni az ökoszisztémákat meg kell védeni az erdőkben Európa szerte. Fel kell ismerni ezek jelentőségét, ki kell használni a sokoldalú hozzájárulásukat. Köszönöm. Mr. Pasca first. Elnézést, Pasca úr következik elsőként. Misár, aktuálne stúdie dopadov zmeny klí... A legújabb tanulmányok az éghajlatváltozás hatásáról az európai erdőkre azt mutatják, hogy az erdők ökoszisztémái különféleképpen reagálnak az éghajlatváltozásra. A problémák nagyon sokfélék, és minden attól függ, hogy milyen természetes körülményekkel rendelkeznek a különböző régiók. Például egészen más a helyzet a hegyvidéki régiókban, mint más régiókban. más feltételeket is szemügyre kell vennünk, ilyen például az éghajlatváltozás intenzitása. Közép-Európa vonatkozásában 1,5 Celsius fokkal magasabbak az előrejelzések, mint más régiókban. Vannak tanulmányok a rezisztens fajtákkal kapcsolatosan, és nagyon fontos, hogyha alkalmazkodási intézkedéseket javasolunk, hogy akkor a különböző régiókat és az ott uralkodó speciális körülményeket is, is figyelembe vegyük. Köszönöm. Most Kelly úr következik. Örülök, hogy itt lehettem délután ma a kollégáimmal együtt a Dóla az ír országgyűlés képviselővel együtt találkozhattak itt az európai képviselőkkel, és ez nagyon fontos találkozó volt. Az éghalatváltozás ellen az erdőknek a védelme nagyon jó eszköz, és nem kapnak megfelelő súlyt az erdők az intézkedéseinkben. Hosszú idő az erdőknek a növekedése ezért nagyon fontos, hogy hosszú távon gondolkodjunk, és különösen meg kell előzni az erdőtüzeket, mert egyetlen óvatlanul eldobott gyufa sok száz hektárnyi erdőt pusztíthat el. Egyetértek az előadóval, hogy a kapnak az 1%-a nem elég az erdők védelmére. A következő évek során fokozni kell a kap százalékot mert ez hasznos lenne. Köszönöm, elnök. Most pedig biztos úrnak adom át a szót. Thank you, uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők. Késő van már, engedjék meg azonban először is megköszönjem Arsenis úrnak kiváló munkáját, amit uh, az edeink védelmével kapcsolatban megírt. Összefoglalta a véleményeket, és annak is elmondták most a sajátjaikat. A bizottság zöld könyvet készít elő ebben a témában, a 2009-es fehér könyv alapján, amely a klímaváltozásra való felkészülést szolgálja. 2010-ben hoztuk meg ezt a döntést, a zöld könyv elkészítéséről szóló döntést, Óriásiak a kihívások a következő évtizedek során. Feltárjuk a jelenlegi erdészeti információs rendszerek működését, és felkérjük a parlamentet, a tanácsot, illetve valamennyi érdekelt felet, hogy a konzultációban most aktívan vegyen részt, minden inputot várunk, hogy valóban hozzáadott értéket képviselhessen az új jogalkotás előkészítés. A fő vezérlő ervünk az, hogy respektáljuk a szubszidiaritás elvét, ugyanakkor megvizsgáljuk, hogy hogyan járulhat hozzá az EU ahhoz, hogy a határokon átnyúl együttműködés révén jobban megvédjük erdeinket. A tavalyi évben már sok ö, egyeztetést folytattunk, és a tanács is következtéteseket adott ki az első tagállami visszajelzések alapján a következő lépésekre vonatkozóan. Annak ellenére, hogy kemény vitákat folytattunk arról, hogy egyáltalán szükséges-e a közös erdészeti politika, most úgy tűnik, hogy a gazdasági, szociális és környezeti szerepének fontossága miatt ez most már eldőlni látszik ez a vita, és ez a jelentésben is megjelenik, amelyet Arsenis úr írt. Ugyanakkor még nagyon sok információt, adatot föl kell tárnunk az erdőkkel kapcsolatban, hogy milyen foglalkoztatási biomassa termelő hatásuk van, a talajokra milyen a hatásuk, milyen az egészségük, a biodiverzitáshoz mivel hogyan járulnak hozzá. Minden intézmény érdekelt abban, hogy ezeket az adatokat feltárjuk. A parlamenti jelentésre készülve már elkezdtük a tagállamok megkeresését annak érdekében, hogy az EU szinten elvégezhető munkával kapcsolatban mondják el véleményüket. Eh, amint ezek az adatok rendelkezésünkre állnak, új fázisba ér a munka, és a következő év során alaposan kidolgozzuk ennek a stratégiának valamennyi elemét. Ehhez azonban eh, releváns és összehasonlítható adatokra van szükség, ezt egyelőre még nem kaptuk meg a tagállamoktól, csak ennek, ezeknek birtokában tudunk az erdő szociális, gazdasági, környezeti hatásairól érdemben beszélni, és tudunk megfogalmazni egy EU szintű stratégiát, amely mindenkinek hasznot hozhat. A bizottság a jelentésüket, önök jelentését most részletesen megvizsgálja, erre reagálni fog, és a tanács pedig következtetéseiről következtetéseivel is egybevetjük azt. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönjük mi is biztos úrnak a felszólalást, köszönjük a kollégáknak, hogy kitartottak. A mai ülést berekeztem, a témában szerdán szavazunk, holnap kilenckor folytatódik a plenár.